przewodniczący! Hello. Hello. Yeah. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Kérem foglaljanak helyet a teremben. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy megnyissam az ülést, és kérem, hogy foglaljanak helyet. Akkor megkezdjük az ülést. Megnyitom az ülést, amelyet 2010. december 16-án függesztettünk fel a napi rendről készült, vagyis a vitáról készült jegyzőkönyv rendelkezésre áll, nincs megjegyzés róla, ha nincs, akkor elfogadtuk. Néhány információt szeretnék önöknek adni öt rövid pontban. Január 27-én ünnepeljük 66. évfordulóját az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábornak. Minden évben megemlékezünk a tábor áldozatairól. Ez reményt ad nekünk Európa jövője szempontjából, hogy a jövőben hasonló lidérc nyomás nem következik be. Következő Litvániában a véres vasárnap 20. évfordulóját ünnepelték, amikor a szovjet hadsereg a demokratikusan megválasztott litván kormányt akarta megdönteni. A litvánok most teljes jogú tagjai a NATO-nak, és szolidaritásunkat szeretnénk a beloruszokkal, a fehér oroszokkal is ma kifejezni, ők is szomszédaink, és ők még várnak a szabadságra és a demokráciára országukban. December 23-án az EU csatlakozott a fogyatékkal élő emberek jogairól szóló ENSZ egyezményhez. Ez az egyezmény az Európai Bizottság által készített stratégiával egyetemben lehetővé teszi az, hogy egyelő jogokat élvezhessen körülbelül 80 millió fogyatékkal élő ember az Európai Unióban. Következő napi rendi pontban, vagyis következő pontban szeretném elmondani, hogy komoly aggodalmat okoz nekünk egy kínai ellenzéki aktivista eltűnése. Megkínozták Zsiseng esetét többször megvitattuk, és szeretném felhívni a kínai kormányt arra, hogy fedje fel a letartóztatási helyét, és az egészségi állapotáról is adjon számot. Karácsonykor a belga elnökség befejezte munkáját, most Magyarország a tölti be az elnöki posztot, és az ülésszakunk során erről lesz vitánk. Más fontos politikai események is voltak. Választások Fehér Oroszországban, összecsapások a rendőrséggel, Tunéziában, és néhány természeti katasztrófa is bekövetkezett az elmúlt hetekben a világban. Szeretnénk együttérzésünkről biztosítani az áldozatok családait, valamint az érintett országok kormányait. Van egy hivatalos tájékoztatásom is, a Zöldek frakciója kérte, hogy Indrek Tarándot nevezzük ki a NATO parlamenti közülésével való kapcsolatok delegációjába, és ott Bütikofer urat fogja helyettesíteni. Van-e megjegyzés? Úgy látom, hogy nincs megjegyzés. Akkor ezzel ezt a kinevezést elfogadtuk. Ami pedig az ügyrendünket illeti, az elnökök értekezlete elfogadta a végleges napirendet január 13-án fogadta el, ezt a napirendet kiosztottuk, ez önök előtt van. Következő változásokat javasoljuk a napirendben. Hétfőn a zöldek frakciója Elnök úr, Ebből az alkalomból szeretném hivatalosan kérni öntől, hogy Lady Ashton jöjjön el a parlament tanácskozó termébe, és mondja,